a kaszalapon megkülönböztetett emberek. Mi a bizottság részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a féle megkülönböztetés ellen harcoljunk. Köszönöm szépen. Egy állásfoglalás tervezet érkezett a Fejlesztési Szakbizottság tollából. A vitát most erről a napirendi pontról lezárom. A szavazásra egyébként a mai napon kerül sor déli 12 órakor. Kedves kollégák, lépjünk tovább a napirenden, nézzük a következő pontot. Szóbeli választ igénylő kérdés. A jogállamiság és az emberi jogok helyzete Oroszországban, különös tekintettel az idegengyűlöletre és a homofóbiára. A zöldek, a GUE, a liberálisok és néhány szociális, szocialista kolléga nyújtotta be ezeket a szóbeli kérdéseket. Keresem a hozzászólók listáját, egy pillanat türelmet kérek. Lunacek asszony lesz az első hozzászólónk. Lunacek asszonynak, mint a kérdés előterjesztőjének két percre adok szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! Oroszország nagyon fontos külső partnere az Európai Uniónak, az Európa Tanács tagja, és aláírta az Európai Emberi Jogi Nyilatkozatot. Tehát elvileg ugyanolyan módon elkötelezettek az emberi jogok irányába, mint az Európai Uniós tagállamok. De amit a szemünkkel látunk, amit a kezünkkel tapasztalunk Oroszországban, az az, hogy aggasztó módon emelkednek az erőszakos cselekmények különböző társadalmi csoportok ellen, különösen a leszbikusok, a melegek és a biszexuálisok ellen. Nagyon sok aggasztó eseményt hallottunk, és két törvényt is megszavaztak, az egyiket federális szinten, a másikat Szentpétervárot, tehát két új törvényt is meghoztak, amely a nem tradicionális szexuális viselkedés ellen szól. A gyerekeknek nem lehet erről beszélni, ez pedig azt jelenti, hogy szinte bűncselekménynek számít az, hogyha valaki leszbikus, meleg vagy biszexuális témákról beszél egyáltalán. Különböző kulturális eseményeket, a Szentpétervári Side by Side egymás mellett filmfesztivált is megpróbálták ellehetetleníteni, megbírságolták ezt a filmfesztivált. Ez pedig teljesen elfogadhatatlan. És van egy másik törvény is, a külföldi ügynök törvény. Ez azt jelenti, hogy minden olyan emberi jogi aktivista, aki bármilyen külföldi szervezettel kapcsolatban áll, vagy pedig támogatást kap külföldi csoporttól, ez a személy automatikusan külföldi ügynöknek számít, aki kémkedik Oroszország dolgairól. És még egyszer visszatérnék a nem tradicionális szexuális viselkedésre. Hát mindannyian tudjuk, hogy voltak olyan oroszok, mondjuk például Csajkovszki, vagy maga Nagy Péter cár, aki ismert volt arról, hogy homoszexuális kapcsolatai voltak. Nem hinném, hogy a Dumában ezek után keresztül lehet vinni olyan törvényeket, amelyek ilyetén módon megkülönböztetik a leszbikusokat vagy a melegeket. Ezt a kérdést szeretném feltenni a bizottságnak is, meg a tanácsnak is, illetve a tanácsnak csak föltenném, de sajnos nincs itt senki a tanácstól. Szeretném megkérdezni, hogy az LGBT jogok érdekében mit teszünk. Sokkal keményebben fel kell lépnünk Oroszországban, mert különben nagyon komoly problémák lesznek. Embereket nap mint nap megaláznak, megerőszakolnak, a szexuális orientációjuk miatt. És ezekről az emberekről azt mondják, hogy ők nem is emberek ezeknek az embereknek mindenképpen el kell viselniük ezt a megaláztatott sorsot, mert ők, mint hogyha nem lennének egyenrangúak. Szeretném megkérdezni a bizottságtól így szemtől szembe, hogy mit tesz a bizottság az LGBT jogok védelméért Oroszországban, és mit tesz annak érdekében, hogy Putyin és a Duma megváltoztassák ezeket a törvényeket. Most De Jong úrnak adok szót, ő szintén a kérdés előterjesztői közé tartozik. Köszönöm szépen, elnök úr! Világos, hogy az LGBT polgárok jogai Oroszországban egyre súlyosabban sérülnek. Elég megnézni a YouTube-ot, ahol tömegesen jelennek meg olyan videók, ahol szexuális hovatartozása miatt vernek meg, aláznak meg embereket. Ez a fajta erőszak egyre több országban, EU tagállamban is felütötte fejét, és az EU-ban legalább vannak intézkedések ennek visszaszorítására, feljelentést lehet tenni, a rendőrség ezeket általában komolyan veszi. Oroszországban ez másképp van, ott már jogi értelemben is kőből vésték a homo propaganda diszkriminatív kijelentéseit, és ezzel szabad utat nyitottak azoknak az agresszív cselekményeknek, amelyek amúgy is megvoltak a társadalomban. Az orosz fél azt mondja, hogy fogjuk vissza kritikánkat, de mert hogy Oroszországban ez, ez normál helyzet, Felemelik persze ott is hangjukat sokan ezzel ellen, nem elszigetelt akciókról van szó. Ezért ö, sajnálatosnak tartom, hogy a bizottság megkeresésünkre is csak kitérő válaszokat ö, adott. Szeptemberben a főképviselő asszonynak ezt felvetettük, ezt a kérdést, és nem válaszolt erre kellő határozottsággal. Jó, nyilván nem támogatunk ilyen szervezeteket. Na de hát ez nem elég. Itt a törvényhozást kell kritizálnunk, amely ilyen törvényeket megenged, és Oroszországot nyilvánosan ezért felelősségre kell vonni. Malmström asszony, mi van az áldozatokkal? Mit teszünk értük? Mit tesz értük az Európai Bizottság. Konkrétabb válaszokat követelünk, mint amiket eddig hallottunk. Köszönjük, De Jong úr. Most Krisztéla Újlandnak adnék szót, de úgy látom, hogy nincs itt. Ezért Michael Cashman következik két percben. Parancsoljon, Kesmen úr. Köszönöm, elnök úr. Biztos az, hogy nagyon furcsa, hogy 2006 óta alkotják Oroszországban ezt a törvényt, de persze 87-ben a Thatcher kormány is bevezetett egy hasonlót. Ö, ö, ö, említenék egy másik biszexuális hírességet. Ö, William Shakespeare mondta azt, hogy sajnos a gonoszság az ember csontjában van. Sőt, előfordul most már az is Oroszországban, hogy nem csak a civil szervezeteket, hanem kifejezetten a LGBT embereket tömörítő szervezeteket is elnyomják, és jogi keretet adnak az ő üldöztetésükhöz. Kilenc szer, ilyen szervezet áll most eljárás alatt, és úgynevezett külföldi ügynöknek minősül számos olyan európai és nem európai szervezet, amely Oroszországban védené az, ezen emberek jogait. Tehát rendszer szerűen elnyomják azokat a szervezeteket, akik egyáltalán szót emelnek, ellenségként kezelik őket, az úgynevezett hagyományos értékek nevében, bármi is legyen az az úgynevezett hagyományos érték. Ezek a törvények az orosz értékeknek sem felelnek meg. Ez a Putyin populista nacionalista diktátumának a megnyilvánulása, az ellenzéki hangok elhallgattatására szolgál. Ezért azok az európai szereplők, akiket kötnek az európai konvenciók, ezt, ezeket az elveket a külföldön is képviselni kéne, hogy képviseljék kérem a külügyi szolgálatot, hogy gyakran és hangsúlyosan folytassanak kifejezetten csúcstalálkozókon az orosz féllel, akár a téli olimpia kapcsán folytatandó tárgyalások kapcsán is eh, ezekről a kérdésekről, és meg kell fontolni a vízum liberalizáció eh, kérdését is az orosz félre szemben. Nem szabad ajándékokat adni egy olyan kormánynak, amely nem hallgat semmilyen felvetésünkre. Kérem, hogy ezt a két konkrét intézkedést tegyék meg. Köszönöm szépen, Michael. Biztos azt, hogy most ön kapja meg a szót. Hogy választ adhasson a szóbeli kér, választigénylő kérdés megfogalmazóinak. Az elmúlt hónapok során több ízben is felmerült ez a kérdés itt a parlamentben, és a bizottság is osztja az aggályokat az emberi jogok helyzetével kapcsolatosan Oroszországban. Biztosítani szeretném önöket, hogy következetesen és határozottan fellépünk ezen aggályokkal kapcsolatosan. Mi a kezdetektől fogva úgy gondoljuk, hogy Oroszországnak meg kell felelni nemzetközi e- kötelezettségeinek, és egyre demokratikusabb társadalom felé kell elmozdulnia, ahol tiszteletben tartják az emberi jogokat. Nyomon követtük a, demonst- a demonstrációkkal, a civil szervezetek finanszírozásával, az úgynevezett szexuális propagandával és az internet ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályok meghozatalát Oroszországban. Önök mindenek előtt két új jogszabályt hangsúlyoztak, a külföldi ügynökökről szóló jogszabályt és a az úgynevezett propaga, propaganda ellenes törvényt. Szeretném kiemelni, hogy múlt év júniusa óta az Európai Unió hogyan reagált ezekre a fejleményekre. Először is diplomáciai úton megpróbáltunk hangot adni aggájainknak ezen jogszabályok elfogadásával kapcsolatosan. A képviselőnk minden egyes alkalommal a nyilvánosság elé lépett, és világosá tette az álláspontunkat a problematikus jogszabályokkal kapcsolatosan. Emellett eh, minden egyes alkalommal eh, orosz partnerünknek felvetettük a tárgyalások során is ezeket a pro- eh, problémákat. Úgy gondoljuk, az úgynevezett propagandeles törvény bizonyos csoportokat stigmatizál és erőszakot szül. Ezért Oroszországot felszólítottuk, hogy ezt a jogszabályt módon módosítsa. Emberjogi konzultációink során, de már a egyéb politikai párbeszédeink során is így tettünk. Magam is személyesen, rendszeresen kapcsolatot tartok fel az orosz hatóságokkal, például az igazságügyi és belügyminisztériummal is, többször Brüsszelben és Moszkvában is felvetettem ezt a problémát. Moszkvában emellett a civil szervezetek képviselőivel is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, akik harcolnak ezen törvények módosításáért. Például a Jekaterinburgi Jekaterinburgi csúcs találkozón is felvetettük ezeket a kérdéseket. Putyin rossz irányba tereli Oroszországot és az orosz társadalmat, úgy gondoljuk, jobb formátumra lenne szükség az emberjogi konzultációhoz, Moszkvában kellene ezt megtartani, és orosz miniszterek részvételével a következő tárgyalásokra az év végén kerül majd sor. Emellett a több oldalú fronton is tevékenyé váltunk. Szeptember 17-én az ENSZ emberi jogi tanácsa alkalmával, tanácskozása alkalmával felvetettük ennek a két jogszabálynak a problémáját, és felszólítottuk Oroszországot, hogy továbbra is tegyen eleget kötelezettségének, és tartsa tiszteletben a gyülekezés, az egyesülés és a véleménynyilvánítás szabadságát. Hangsúlyoztuk továbbá, mennyire fontos a különböző kisebbségekkel és csoportokkal szembeni tolerancia az orosz társadalomban. Reméljük, hogy Oroszország teljes mértékben, tiszteletben fogja tartani az e, erre vonatkozó e, aláírt egyezményeket és a Velencei Bizottság vonatkozó dokumentumát is figyelembe veszi. Több civil szervezetet emellett bezártak vagy megbüntettek, körülbelül 17 szervezetet e, félemlítettek meg, és szólítottak fel arra, hogy külföldi ügynökként regisztrálják magukat. Ez világos kísérlet arra, hogy ezeket a szervezeteket ellehetetlenítsék pénzügyileg is, többek között ezért mi megpróbáltuk támogatni ezeket a civil szervezeteket, hogy továbbra is végezhessék a legitim munkájukat. A kisebbségi jogok, az újságírók védelme és egyéb területek úgy gondoljuk hozzájárulnak a jogállamiság fenntartásához Oroszországban. Továbbra is támogatni fogjuk a különböző civil szervezeteket, továbbra is fenntartjuk a kapcsolatot Oroszországban, Moszkvában és Oroszország egyéb területein és ezen szervezetekkel. Stavros Lambrinidis emellett a civil társadalommal együttműködik és emberjogi aktivistákkal Oroszországban. Az elmúlt hónapokban mindent megtettünk annak érdekében, hogy támogassuk az érintett szervezeteket Oroszországban, és hangsúlyoztuk, hogy ők semmiképpen sem senkinek az ügynökei. Emellett a külügyi szolgálat vezető tisztviselői is hangsúlyozták ezt több ízben, Oroszországban és egyéb fórumokon, és a tagállamokkal együtt folyamatosan együttműködünk és próbáljuk elemezni az orosz egészségügyi rendszer igazságosságának mértékét. A, az, hogy Oroszországban lesújtanak a civil szervezetekre, és folyamatosan megsértik az emberi jogokat, ez a tény kihatással lesz a kapcsolatainkra Oroszországgal. Úgy gondoljuk, Oroszország saját, saját érdekeit is szolgálja, hogy a jogállamiságot megóvja, megvédje, mi készen vagyunk arra, hogy Oroszországot támogassuk, hiszen szomszédunk és stratégiai partnerünk, és reménykedünk az őszinte és konstruktív párbeszédben. Eh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Most az egyéni hozzászólások következnek, illetve elnézést. A frakciós hozzászólások következnek. Az LPP nevében Kristof Liszeknek adok szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák, mielőtt Oroszországgal kapcsolatban szólnék hozzá, szeretnék egy elég szomorú információt, hírt megosztani a kollégákkal. Ma reggel értesültem erről. Márten úr ma reggel meghalt, tulajdonképpen néhány perccel, néhány órával ezelőtt, úgyhogy szeretném kifejezni az együttérzésemet, a részvétemet a családjának. Mindannyian tudjuk, hogy remek politikus volt és elkötelezett európér. És akkor most hozzászólnék Oroszországgal kapcsolatban. Nagyon örülök mindannak, amit a biztosasszony elmondott Oroszországgal kapcsolatban. Megérdemli a tapsot. Maximálisan egyetértek mindennel, amit mondott, minden egyes szóval, amit elmondott biztosasszony. És igazából ezzel le is zárhatnám a hozzászólásomat, de azért még elmondanám, hogy tényleg nagy öröm számomra, hogy a főképviselő asszony és ön is, Malmström asszony, ennyire elkötelezett Oroszország irányába. A 21. században megengedhetetlenek olyan cselekedetek és olyan törvények, mint amiket Oroszországban látunk. Oroszország fontos partner, Oroszország közel áll Európához, úgyhogy mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra. Ezek a legutóbb megszavazott törvények egyszerűen elfogadhatatlanok, sőt felháborítóak Tudom, hogy a bizottság véleményt nyilvánított már ezzel kapcsolatban, és Eston főképviselő asszony is, de nagyon fontos, hogy minden egyes tagállam részéről, minden egyes külügyminiszter, amikor Oroszországgal kapcsolatba kerül, azonnal kössék és szögezze le, hogy ez a helyzet elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen a szocialisták nevében. Egy percre megadom a szót Enrique Guerrero-nak. Gracias, señor presidente. Gracias, señora comisaria. Bueno, quiero unirme, obviamente. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztosasszony, engedjék meg, hogy először én is csatlakozzam a részvétnyilvánító szavakhoz. Én is részvétemet szeretném kifejezni Márten úr családjának irányába. Szeretnék én is megemlékezni Márten úrról Természetesen nem az én politikai családomhoz tartozott, a másik oldalon állt, ugyanakkor remek politikusnak tartottam, nagyon sok értékben osztoztunk, és ezek közé tartozik a megfelelő emberi életért való harc, a méltányos életért való harc és az emberi jogok védelme, ami most közvetlenül kapcsolódik a jelenlegi napirendi pontunkhoz. Az alapjogok megsértése, az emberi jogok megsértése elfogadhatatlan. Ide tartozik valaki szexuális beállítottságának a szabad megválasztása is. Amikor Oroszországgal tárgyalunk, és azt mondjuk Oroszországnak, hogy a jogállamiságot érvényesíteni kell, akkor nem csak bizonyos ilyen vagy olyan kisebbségi csoportok jogaira gondolunk, hanem mindenki jogaira, minden egyes Oroszországban élő személy jogaira. Általánosságban kell az emberi jogi helyzetet rendeznünk Oroszországban támogatom Lambrindis urat is, és támogatom a bizottság munkáját is ezzel kapcsolatban. Oroszország fontos partnerünk, mint ahogy ez többször is elhangzott a mai nap folyamán, éppen ezért különösen elfogadhatatlan a helyzet, és elfogadhatatlan az, hogy energiaügyi vagy gazdasági aspektusok fontosabbak legyenek, mint az alapvető emberi értékek. Köszönöm szépen. Intveld asszonynak adok most szót, tessék. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. És nem jelenlevő tanácsi képviselő urak és hölgyek, ahogy az máskor is lenni szokott ilyen témák során. A tanács nincs itt. Ö, nagyon sajnálatosnak tartjuk a fejleményeket. Itt most több trend összetart mert egyfelől van egy LGBT ellenes törvény, van egy civil szervezeteket zaklató törvény, és Putyin, aki korábban a KGB vezetője volt, még egy steroid programot is indított, amely állítólagosan a biztonságot szolgálja Szocsi kapcsán, és ezzel is meg akarja félemlíteni azokat, akik kritikát gyakorolnak a kormányjal szemben. A cenzúra különböző formáinak, minden formáját ismeri és alkalmazza a Putyin kormány. Lenne néhány megjegyzésem a témával kapcsolatban. Először is a nemzetközi közösség fellépése. Hivatalosan ezt senki nem vallja be, de annak élnére, hogy mindenki elrettent az, ami Oroszországban történik, mindenki tehetetlen. Nem merjük a politika szintjére emelni a problémát. Miért ne lehetne Putyint emlékeztetni az Európa Tanácsban vállalt kötelezettségeire? Miért ne lehetne a létező nemzetközi emberi jogi szabályok betartására rákötelezni. Erről szól, szó kellene, hogy szóljon a politika. Jogi érvek mögött elbújik ez a kormány, és a hallgatás beleegyezés. Úgyhogy felszólítom az IOC-t, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogy változtassa meg jelenlegi álláspontját az olimpiával kapcsolatban és nem szabad, hogy az emberi jogi bíróság is tétlen maradjon. Fel kell függeszteni Oroszország tagságát az Európa Tanácsban, ezt meg kell fontolni mindenképpen, és én pedig a bizottságot konkrétan kérdezem arról, hogy mi az, hogy mi most éppen vízumliberalizációt hajtunk végre Oroszországgal szemben, miközben ez történik. Ezt hogy képzeljük mi? Végső felvetésem, javaslatom. A civil szervezetek és különösen az LGBT jogokat képviselő civil szervezetek felé nyíltan vállalnunk kell azt, hogy támogatjuk őket, és ignorálnunk kell azt, hogy az orosz fél, illetve hát nem szabad ignorálnunk, hogy megfolytja őket minden pénzforrástól, támogassuk őket kiemelten most. Másfél percben megadom most a szót Márine Cornelissen asszonynak a zöldek nevében. Köszönöm, elnök úr. Oroszország a nagy testvér, a nagy szomszéd, és nagyon örülnék annak, hogyha Oroszországgal kiterjedtebbek lennének a kereskedelmi és egyéb kapcsolataink. De a Putyin rezsim Oroszországot egyre távolabb taszítja Európától. A a homofób propaganda szomorú szimbóluma annak, hogy mindenkit elhallgattat ez a kormány, aki neki személyesen nem tetszik. Külföldi ügynököknek minősíti az ott működő emberi jogi szervezeteket, és ennek nagyon súlyos következménye vannak. Fizikai biztonságukban fenyegetik egyre kiterjedtebben szexuális orientáltságuk miatt az orosz polgárokat egyes csoportok, és az EU egésze, illetve a tagállamok egyenként is Putyin továbbra is barátilag válba veregetik. Hollandia idén ünnepli az orosz-holland kapcsolatok 400. fennállásának 400. évfordulóját, bár most az ez iránt való lelkesedés nálunk otthon lelohadt az orosz hatóságokat, az orosz kormányt nem tekinthetjük most már barátunknak, mert ők sem a barátai az emberi jogoknak, sőt saját lakosságuknak, csak a saját hatalmukat szeretik. Tehát állítsuk le a vízumliberalizációt, és amíg nem történik valami megfogható az emberi jogok érdekében Oroszországban, ne ünnepelgessük a, a kulturális együttműködésünket úgy, hogy közben a szőnyeg alá seperjük a szólásszabadság korlátozását, az emberi jogok lábbal tiprását. Konzekvenciákat kell most már levonni ebből az Európa Tanácsnál is, és a naponta romló helyzetet nem lehet nem látni, ha a el kell döntenünk, hogy most az orosz polgárokat vagy az orosz kormányt tekintjük barátunknak. Köszönöm szépen Cornelissen asszony, Tenok úr következik másfél percben. Elnök úr, sokan a, frak, a politikai pártok minden részéről örömmel látok, amikor leomlott a vasfüggöny, és a szovjet Unió egykori országai szabad országokká váltak. Néhány éve, tíz évvel később Hodorkovsky Mikhail Hodorkovskit bebörtönözték. Azért említem őt, mert az ő példája jól mutatja, hogy a jogállamiság és az emberi jogok hogyan hanyatlottak Oroszországban, és gyakorlatilag a kormány imáron mindenkit ellenségként tekint, aki egyszerűen csak békében akar élni. Erőszak az etnikai kisebbségek és az LMBT személyek ellen nem csak Oroszországban történik meg ugyan, de az orosz események az elmúlt hónapokban legitimizálták ezeket az e, erőszakos cselekményeket, amelyek, mint tudjuk, nagy mértékben elterjedtek, amióta a Duma elfogadta a vonatkozó jogszabályokat. Az orosz vezetők a hagyományos családi értékekre hívják fel a figyelmet, de még sincs joguk ahhoz, hogy egy szabad demokratikus társadalomban pokollát tegyék az LMBT személyek életét, azáltal, hogy a létfontosságú szervezetek munkáját ellehetetlenítik és legitimizálják az erőszakot. Érdekelne, hogy az Európai Unió mit tett annak érdekében, hogy felvesse ezt a kérdést az orosz hatóságokkal szemben. Hallottam, amit Malmström asszony mondott ezzel kapcsolatosan egyébként. Senki sem vonja kétségbe, mennyire fontosnak stratégiai, biztonság és kereskedelmi szempontból a kapcsolataink Oroszországgal, azonban mégsem nézhetjük tétlenül, hogy a társadalom bizonyos csoportjait így megalázzák és erőszakos cselekmények áldozatáivá válnak. Most pedig Ernst asszony kapja meg a szót az európai baloldal nevében. Biztos asszony, nemrégiben a tévében egy orosz nőről számoltak be, aki az olimpiai stadion előtt állt, egy plakátot emelt a magasba, az LMBT személyek elleni jogszabályok ellen tiltakozva. A rendőrség letartóztatta őt, és elvezették őt a stadion elől. A homofóbia, homofóbiának egy hosszú-hosszú története van Oroszországban, most pedig itt van ez az új jogszabály. Úgy gondolom, minden, mielőbb foglalkoznunk kell ezzel a problémával. Az emberi jogok egyetemesek, fontos, hogy mindenütt a világon, Oroszországban is érvényesek legyenek, és tiszteletben tartsák őket. Ehhez azonban párbeszédet kell folytatni Oroszországgal, a szankciók sehova sem vezetnek. Párbeszédet kell ö, folytatnunk, és őszintén kell beszélnünk egymással, nem szabad fügefal leveleket ö, aggatnunk ö, a problémára. Nagyon mérges vagyok a tanácsra, amely, mint mindig ilyen kérdésekben most sem tesz semmit, és nem foglalkozik a saját országokban, a vezetők nem foglalkoznak eleget a homofóbiával. Biztatnám a biztosasszonyt, csak így tovább, kérem harcoljon az érintettek jogaiért, és szeretnék én újra Oroszországba utazni nyugodt lelki ismerette, talán mindannyian hozzájárulhatunk ahhoz egy kicsit, hogy ez lehetővé váljon. Ebben a körben az utolsó hozzászólás, a GUE hozzászólása lesz. Stadler asszony, tessék. Elnök úr, ez a parlament néhány héttel ezelőtt állásfoglalást fogadott el, amelyben elítéltük Oroszországot, mert a szomszédos országok belső ügyeibe beavatkozott állítólagosan. Az egész mai vita nem más, mint Oroszország belügyeibe való beavatkozás, és emellett orosz ellenes reflexek is megmutatkoznak itt. A parlament semmit nem tesz az olyan országok ellen, mint Szaudarábia, amely a nyugat partnere, és ahol minden évben a szexuális ö, irányultságuk miatt néhány emberet, néhány embert kivégeznek az ottani vahabita, dzsihadista, rezsim részeként. Oroszországban Nincsenek olyan emberi jogi visszaélések, mint Törökországban például. Törökországgal csatlakozási tárgyalásokat folytatunk. Nem vagyunk elég hitelesek, úgy gondolom, ahhoz, hogy Oroszországgal kapcsolatosan ilyen kritikákat fogalmazzunk meg. A két vitatott jogszabály élvezi az orosz polgárok széles támogatását, és hogyha a demokráciát tiszteletben tartjuk, tiszteletben kell tartanunk ezeket a jogszabályokat, és ez egy orosz belügy, az oroszokra tartozik mindez. Gyakorlatilag most a mai vita során még csak megerősítjük azt a benyomását Oroszországnak, hogy a külföld beavatkozik a belügyeikbe. Oroszország óvja az értékeit, és ezért megérdemli a tiszteletünket. Az orosz polgárok nem esnek térdre a hálózat, jó hálózatokat képített a társadalom szélén élő csoportok előtt úgy, mint mi. Az mi ellásfoglalásaink itt, aztán senki, amelyeket itt elfogadunk, aztán semmi benyomást nem tesznek Oroszországra, úgyhogy hagyhatnánk is ezt az egészet. Most következnek az egyéni hozzászólások. Stéfer asszony, két perc. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! Amióta Oroszországban elfogadtak olyan törvényeket, amelyek a véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés szabadságát korlátozzák, ráadásul itt van ugye a külföldi ügynökökre vonatkozó törvény is, na most azóta, hogy ezeket a törvényeket elfogadták, egyre több a homofóbiára és idegengyűlöletre alapuló erőszakos cselekmény egyre több, a helyzet aggasztó. A különböző szexuális kisebbségek egyébként is nehéz helyzetben vannak Oroszországban, de most aztán teljesen lehetetlen a helyzetük. Mindez teljesen elképesztő. Ilyen jellegű homofóbiát én életemben nem láttam Európában és ezért úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy az orosz hatóságok figyelmét felhívjuk arra, hogy milyen következményekkel jár egy ilyen törvény, és hogy felhívjuk az orosz kormány figyelmét arra, hogy vannak kötelezettségeik a nemzetközi szerződések értelmében, amiket nem rúghatnak fel. Eston asszonynak sokkal keményebben fel kellene lépnie. Köszönöm szépen, Michel. Most másfél percre Joanna Szenicin asszonynak adok szót, tessék. Köszönöm, elnök úr az Európai Unió mégis mit akar? Az Európai Unió bilaterális kapcsolatait szeretné szorosabbra fűzni Oroszországgal. Mindez rendben is van. Csak hogy azért az alapvető demokratikus értékeket és emberi jogokat meg kellene védenünk Oroszországban is. És most mit látunk? Most egyértelműen azt látjuk, hogy Oroszország képtelen megfelelni emberi jogi nemzetközi kötelezettségeinek. Oroszország aláírta az európai politikai jogi egyezményt, és ezzel teljesen összeegyeztethetetlenek azok a nagyon komoly idegengyűlöletre és homofóbiára alapuló erőszakos cselekmények, amiket eltűr, sőt, sokszor támogat is az orosz kormány. Ez így nem folytatódhat. a melegeket és a különböző szexuális orientációjú kisebbségeket megkülönböztetik, a civil szervezetek képviselője képtelenek elvégezni a munkájukat, megfenyegetik őket, több melegvédő szervezet képviselőjét megölték, az egyesülés szabadságát korlátozzák, tehát Oroszországot egyáltalán nem nevezném a jogállamiság példaképének. A kérdés ezek után az, minek utána mindannyian tudjuk, hogy mi a helyzet, mégis milyen intézkedéseket tudunk tenni. Egyértelművé tettük vajon Oroszország irányába, hogy milyen következményekkel jár, hogyha nem tartja be az emberi jogokat? Ezt egyértelműen kifejeztük vajon Oroszország irányába? Köszönjük szépen. Most Beran urat halljuk egy percben. no le veo estaba hasta hace un momento pero a kollégának adok szót, mert ön úr kiment közben a teremből. Több mint 200 NGO-t, kül, külföldi ügynöknek minősít az orosz törvény, és azok a szervezetek, amelyek külföldről egyáltalán pénzt kapnak, azoknak erről le kell mondaniuk. Így aztán nagyon sok nemzetközi szervezet, amely a jog érvényesülését vizsgálná, mint például a GOLOSZ, ellehetetlenül, sőt be is tiltják, Azért, mert kimerte mondani, hogy a legutóbbi választások nem voltak szabályosak. Nagyon aggaszt ez a helyzet, és az orosz hadsereg manőverei is. A szovjet idők óta nem láttunk akkora összevonásokat és gyakorlatokat Oroszországban, mint jelenleg. Fel kell lépnünk. Köszönöm szépen. Kukan úr kap most két percben szót. Köszönöm, elnök úr. Oroszországot számos téma miatt folyamatosan napirenden kell tartanunk. Most a Szocsi téli olimpia kapcsán kell elmondanunk, hogy magának az olimpiai mozgalomnak az alapelveit sem tartja be az orosz kormány, a civil társadalmat és szomszédait is zaklatja az orosz hatalom. Nagyon aggasztó a helyzet főleg amiatt, hogy ö, belső irányba is, és külső irányba is Oroszország súlyos nyomást gyakorol polgáraira és más országokra. A félelem ö, légköre van terjedőben, különösen a civil szervezetek körében, ugye a külföldi ügynök ö, törvény kapcsán, és ez a nagyon diszkriminatív joganyag, amelyet most elfogadtak múlt hónapban a szexuális orientáltsággal kapcsolatban, ezek önmagukban is rosszak, de a végrehajtás területén pedig további túlkapátosak, kapásokat legalizálnak. A legkiszolgáltatottabb csoportok most gyakorlatilag nem csak gyakorlatban kiszolgáltatottak, hanem jogi értelemben is másodrangú polgárokká váltak, és Oroszország Ukrajnával és más szomszédaival szemben is hatalmi politikát gyakorol, ideértve az EU tagállam Litvániát is. Ahogy a helyzet Oroszországban romlik, nekünk folyamatosan egyre világosabb nyelven meg kell fogalmaznunk kritikánkat is lesújtó véleményünket. Egy percben Mitro Repónak adok most szót. Arvoisa puhemies, Európán. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak következetesnek kell lennie Oroszországhoz fűződő kapcsolataiban. Kötelességünk megkövetelni az emberi jogok betartását, Fontos az együttműködés az ottani civil szervezetekkel, de összességében is aggódnunk kell az orosz jogállamiság miatt. Elfogadhatatlan, hogy újra és újra súlyosan megsértsék az emberi jogokat Oroszországban. A YouTube videó megosztón különböző felvételeket láthatunk, sokkoló, hogy hogyan bánnak az LMBT közösséghez tartozókkal. Elfogadhatatlan, hogy a civil szervezeteket amelyek megfigyelik ezeket az eseményeket, és felhívják rájuk a figyelmeket, figyelmet, hogy ezeket betiltsák. Olyan jogi keretre van szükség, amely védi az LMBT személyeket. Oroszország nemzetközi kötelezettségeket vállalt, ezeket be kell tartania. Azonban nem így tesz Oroszország, és ez bűncselekmény, és ez veszélyt jelent magára Oroszországra nézve és Köszönjük szépen Mitrónak, most pedig egy percre Strejcsek képviselő kap szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az egész vita során figyelmesen hallgattam a hozzászólásokat, és a felvetett érvek némelyikével egyet is értek, Azonban olyan dologról szeretnék beszélni, amelyet még nem említettek. Én a kommunista Csehszlovákiában nőttem fel, és semmi okom arra, hogy védelmembe vegyek bármit is, ami a Szovjetunióhoz kapcsolódik, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Oroszország ne vegyen lő a Szovjetunióval. Oroszországban nincs kommunizmus, és Oroszország nem ugyanazokat a gyakorlatokat alkalmazza, mint 35-40 évvel ezelőtt. Valóban igaz, hogy Oroszország demokrácia értelmezése talán nem a szájunk íze szerint való. Lehet, hogy Oroszország útja a demokrácia felé kanyargós, tele van kitérőkkel, és nem egyenes, ahogy mi azt szeretnénk, de mégis halad ezen az úton. Az orosz társadalom nagy része ö, orosz ortodox, bizonyos értékekkel rendelkeznek ez, ezek az emberek, és néhány érvünk valószínűleg megsértette ezeket az embereket. Vádenholz úr következik másfél percben. Úgy látom, hogy nincs itt a teremben Vádenholz úr. Akkor utolsó felszólalunk következik ebben a körben. Vlásek lelnök úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az orosz hatóságok neg- negatív hozzáállása a kisebbségekhez, a civil szervezetekhez és a független újságírókhoz a politikai motivációjú gyilkosságok és erőszak, ezek világosan mutatják, hogy a demokratikus értékek Oroszországban nem élveznek megfelelő védelmet. Azok, akik ezekért az értékekért harcolnak, a demokratikus értékekért azokat gyakran megfenyegetik, sőt erőszak áldozataivá válnak, sőt az életük is gyakran kockán forog. Nem sikerült mindmáig megváltoztatnunk az oroszok hozzáállását az emberi jogokhoz, és nem sikerült javítani a fennálló helyzeten. Mindkét fél fontosnak tekinti az emberi jogokat, azonban ez csak a különböző nyilatkozatokban nyilvánul meg, és az EU-s e, e, ország közötti kapcsolatokra e, ez nincs kihatással, nem mutatkozik meg azok minőségében. A gazdasági válság következményeképpen sok tagállam megváltoztatta politikáját Oroszországgal szemben a gazdasági nyomás miatt. Úgy gondolom, továbbra is oda kell figyelnünk erre a problémára. Kollégás, Köszönöm szépen, Vlasa kolléga. Most a spontán hozzászólások következnek. Négyen kértek szót a KGDI keretein belül. Mindenkinek egy percre fogok szót adni. Petrovics asszony az első, tessék. Hát úgy látom, hogy hiába kért szót, nincs a teremben. Nincs a teremben úgyhogy hiába kért szót. Jó, hát akkor nézem tovább a listát, Danszki szúr, aki legalább itt van, nagyon örülök neki. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Milyen helyzetben vagyunk? Olyan helyzetben vagyunk, hogy ahelyett, hogy Oroszország azokhoz csatlakozna, például Szaharovhoz vagy Bukovszkihoz, akik híres emberi jogvédők voltak, elfordul ettől az orosz tradíciótól, és olyan törvényeket hoz, mint a külföldi ügynök törvény, amely mindenképpen stalin szóhasználatát idézi. Megpróbálják megbélyegezni és ellehetetleníteni a civil szervezeteket. Úgyhogy tegyük már fel a kérdést, hogy mi történik Oroszországban. Oroszország akár ünnepelhetné is azt, hogy milyen sokat tett eddig az emberi jogokért, de nem ezt teszi, elfordul ettől, és korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát, ahelyett, hogy az egyik legnagyobb európait, Szaharovot követné, és mindent megtenne a véleménynyilvánítás szabadságáért. Ez óriási paradoxon, és e fölött nem térhetünk nyugovóra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Paul Murphy a következő a KGDI-ban, tessék. Köszönöm szépen. Oroszország új törvényei, amelyek a nem hagyományos szexuális kapcsolatokat megbélyegzik, ez természetesen elfogadhatatlan. De igazából nem olyan nagyon meglepő, mert az volt a lényege ennek a törvénynek, hogy egyértelműen kimondja, hogy az LGBT személyek elleni erőszakos cselekményekre rábólint a kormány. A YouTube-on nagyon sok olyan felvétel látható, ahol LGBT személyeket kínoznak, vernek és azok a civil szervezetekben dolgozók, akik az LGBT jogokat védik, sok esetben nagyon nehéz helyzetben vannak, megfélemlítik őket, bántalmazzák őket. Úgy tűnik, hogy általánosan megkezdődött a visszaszámlálás az emberi jogok tekintetében Oroszországban. Bárki börtönbe kerülhet, a Puszra punk együttes egyik tagjának például éjségsztrájkba kellett kezdenie, Greenpeace aktivistákat dugtak rács mögé, ez egyszerűen elfogadhatatlan ezeket az embereket bántják, akkor mindazokat bántják, akik a demokráciáért kívánnak fellépni, és ezt meg kell állítanunk. Dor, Köszönjük, végül pedig utolsó felszólalunk a témában Bronz úr. We've heard from the commissioner that there ought to be... A biztostól azt hallottuk, hogy Oroszországban ö, nem szabadna ö, ö, az embereket hova tartozás alapján diszkriminálni. De tegnap azt hallottuk a Libe bizottságban, hogy ö, azok, akik Görögországban, ö, Görögországban most ö, letartóztattak, azok mindenféle védelem nélkül maradnak. Mielőtt másokra mutogatunk, először vizsgáljuk meg, hogy az EU-n belül mi történik Állítólag Oroszországban korlátozzák a szólásszabadságot. Ha ez így van, akkor az kritikát érdemel. Na de mi van az EU-ban? Reding asszony például kriminalizálná a, a, a gondolatilag elkövetett bűncselekményeket. Szerintem itt a dolog mögött sem a szólásszabadság, sem a ö, nemi hovatartozás nem búvik meg, hanem ez az orosz külpolitika része. Ezzel lezárom a mai vitát, mondja az elnök, és megadom a biztos asszonynak a szót, hogy összefoglalja a mai vita tanulságait és reflektáljon rá a bizottság nevében. A bizottság Martens úrról meg szeretne emlékezni, részvétünkről szeretnénk biztosítani valamennyi hozzátartozóját, barátját. Ma délelőtt Oroszország felfüggesztette a litván teherautók átvizsgálását, tehát el lehet érni dolgokat, ez az elnökségnek és az önök felépésének is köszönhető, és a miénknek persze. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy emberi jogi fronton nagyon sok baj van. Kuzenkónak az elítélése kedden, akit ugye elmegyógyint, kötelező elmegyógyintézeti kezelésre ítéltek, felháborító, és a világot az is felháborította, amit Kulikova, a Pussy Riot tagja írt arról, hogy milyen körülmények között tartották fogva. És nekünk is nagyon súlyos gondot okoz az, hogy Oroszország most már jogalkotási szinten fellazítja az emberi jogok védelmét. A Greenpeace-ről is hallottunk. Brüsszelben van egy Greenpeace lerakat, ezekkel, ezzel az irodával tartjuk a kapcsolatot, és azt látjuk, hogy valamennyi civil szervezet, a Greenpeace is először ö, ö, Filemon lépett föl, de most ö, ö, kénytelenek ők is más lépésekre ezeket megfontolni. Cashman úr említette a vízum liberalizáció kérdését. A vízum liberalizáció folyamatában négy blokkban tárgyalunk az orosz féllel. Az egyik blokk kifejezetten az emberi jogokról szól, és tény, hogy ezen a területen léptünk előre legkevésbé. Minisztériumi és szakmai szinten is tárgyalunk, nem csak legfelsőbb szinten, és sajnálom, hogy erről nem szóltam a bevezető szövegemben. Úgy látom, hogy néhány vélemény kivételével konszenzus van közöttünk a tekintetben, hogy a helyzet Oroszországban aggasztó bevezetőmben viszonylag hosszan beszéltem arról, hogy a, a főképviselő asszony és a bizottság mit próbál tenni annak érdekében, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel nyomást gyakoroljunk az orosz félre a változások elérése érdekében. Hallgattam, komolyan vettem az önök kritikáit, és reméljük, hogy erről a témáról érdemben újra tudunk tárgyalni. Sajnos nem várható, hogy a közeljövőben javulás történne. Köszönjük szépen a biztos asszonynak a megszólalást, és ezzel akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Itt nem fogadunk el állásfoglalást, viszont szavazás lesz. És most rátérünk a következő napirendi pontra. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelentés, a Petíciós Bizottság 2012. évi tevékenységéről. Tekintettel arra, hogy Macmillan Scott úr nem tudott jelen lenni, az előadói tisztet pillanatnyilag Mazzoni asszony látja el. Négy percben Mazzoni asszony.